Okay, colleagues. I... Kedves kollégák, szeretném akkor megnyitni az ülést, kérem foglaljanak helyet. A következő napirendi pontunk a érintett felekkel történő eszmecsere a légi utasok jogairól szóló rendelet felülvizsgálata. Bach úr a jelentéstevője ennek a témának, utána az IMCO ha jól tudom, Mayer úr a jelentést az IMKO részéről, majd a bizottság kap szót, és utána a vendégeink tarthatják meg a hozzászólásukat. Tehát George, kérem, hogy 5 percben nyissa meg az ülést. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy az utas jogok dossziója egy nagyon fontos dosszia, nem csak a légiközlekedésben, hanem más közlekedési módozatokban is. Hát időközben ugye itt már foglalkoztunk az utasjogokkal, és nem csak az utasokra vonatkoznak ezek, hanem tulajdonképpen a lakosság egészére és a teljes iparágra, és ahogy láthatják az érdeklődésből, hogy itt tele van a terem. Tehát az ipar ágazat az azt jelenti, hogy a légifuvarozók, a reptérüzemeltetők, itt fontos a versenyképesség, és hát mindenkinek be kellene tartani ezeket a szabályokat, hogy igazságos versenyfeltételeket tudjunk biztosítani. Mit is várnak el tőlünk? Úgy gondolom, hogy a 2004-es jogszabályalkotást követően nagyon sok joghézag és bizonytalanság maradt, és az új jogszabály alkotás során ezt nem szabad megismételnünk, nem szabad, hogy ahhoz vezessen ez, hogy ahogyan a múltban és az Európai Bíróság és más bíróságok kell, hogy foglalkozzanak a jogkézagok betömésével, illetve a jogi bizonytalanságok értelmezése ne a bíróságokra háruljon. A, a bizottság javaslatára a vonatkozó bírósági ítéletekre is figyelemmel voltunk, illetve ezeket is figyelembe vettük a a jogszabályalkotás során, de hát az, hogy valakinek jogokat ítélünk meg, és ezt valaki érvényesíteni is tudja, ez két különböző dolog, és úgy gondolom, hogy a bizottság célja is az, hogy a végrehajtás, az alkalmazás erősítése valósuljon meg a nemzeti e, szervezetek által, amelyek a végrehajtásért felelősek. Úgy gondolom, hogy a javaslat a bizottság részéről jó irányba mutat, hiszen csak akkor, ha az utasokat tájékoztatják, hogyha az ár a kialakítása átlátható, és egyetlen átláthatóság van, és az utasok a az utazás előtt, közben és után is e, e, ismerik a jogaikat az utasok, és tudják, hogy hogyan tudják ezeket érvényesíteni, illetve hogyha a végrehajtásért felelős szabályozó szerveket erősíteni tudjuk, csak ha ezek teljesülnek, ezek a feltételek, akkor tudjuk ezt a helyzetet javítani. Ami számomra, illetve a frakcióm számára is szívügyek, a, azok a következők. Egyrészt a Sturgeon, Nelson és a többi bírósági ítélet megfontolása aztán egy különlegesen fontos pont az úgynevezett rendkívüli körülmények kérdése. A bizottság megpróbálta felsorolni ezeket a rendkívüli körülményeket. Sikerült is ezt eh, meghatározni, még akkor is, hogyha azt kell, hogy mondjam, hogy még további tisztázásra szorul ez a pont, további megbeszélésekre van szükség. Itt eh, el kell érnünk azt, hogy még inkább kötelező érvényűvé váljanak ezek a szabályok. Aztán nagyon problematikus a meg nem jelenési elv, a no-show policy. Itt is még viták folynak. Én úgy gondolom, hogy a, a bizottság itt is jó irányba mozdult el, az ügyfelek, az utasok jogait képviseli a bizottság, illetve a csökkent mozgásképességű személyek is most már a figyelmhomlok terébe kerültek a javaslatban, de itt is van még min javítani. Aztán késés az érkezési idő tekintetében, hát itt a csatlakozási, csatlakozójáratok esetében még vannak problémák, illetve az interlining, a különböző szakaszok, repülési, utazási szakaszok összeegyeztetés esetében is vannak még problémák. Az utasok és az ügyfelek számára szintén nagyon nagy jelentősége bír a kézipodgyász kérdése. Itt a bizottság javaslatával nem értek egyet, tehát ez a fajta kereskedelmi szabadság, amelyet engedélyeznek a légitársaságoknak, ez úgy vélem nem támogatható. Itt erőteljesebb szabályozásra van szükség, és ezt az elején el is felejtettem. Tehát a Taylor kolléga jelentés, illetve az én magam által összeállított saját kezdeményezésű jelentés, illetve az állásfoglalásunk mind ebbe az irányba mutatnak, így érveltünk már korábban is. Aztán egy másik pont, amelyet fontosnak ítélek meg, az a fizetésképtelenség a légitársaságok esetében. A bizottsági közlemény úgy vélem, hogy túlságosan lágyan és nem elég világosan és határozottan fogalmaz. A parlament itt már 2009-ben eh, kijelentette azt, hogy itt eh, a fizetésképtelenség tekintetében is nagyobb egyértelműségre van szükség. Tegnap sor került az első árnyék előadói megbeszélése, ott néhány érdekes pont és felvetésre került, az iparágazat érdekeit is kiemelni kívánjuk. Úgy gondolom ez is egy olyan szempont, különösen gazdasági nehézségekkel küzdködő időkben nem elvetendő, ezt is figyelembe kell venni sor került egy meghallgatásra is, ahol valamennyi részevőnek illetve megrendezésre fog kerülni egy meghallgatás, és már előre is köszönetet mondok minden résztvevőnek ettől a meghallgatástól. Még további információkat várok, és hát örömmel várom az eszmecserét. Köszönöm szépen. Meyer úr az IMCO részéről három percben kérem szépen, hogy az IMCO véleményét mutassa be. Köszönöm szépen, elnök úr! Ennek a témának az imco ban én vagyok a tevője, tehát ez a belső piaccal és a fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakbizottság. A rendelet a légi utasok a fogyasztók érdekeit hivatott szolgálni, ez tehát a központi témánk. Éppen ezért javasoltuk a szakbizottságunk részéről, az 50-es cikk szerint, hogy egy közös vitát tartsunk, közösen döntsünk. Tehát ez a 49 plusz. A két szakbizottság között nagyon erőteljes az együttműködés, a trilóguson belül is mindketten részt veszünk. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonunk, tulajdonítunk ennek a témának, és eh, ami a tájékoztatási kötelezettséget illeti és hasonló területeken, ezeket mindenféleképpen erőteljesen kívánjuk képviselni. Az egyes részletekről, például a késedelmekkel kapcsolatosan nem mindegy a fogyasztók számára, hogy három órát vagy négy órát várnak, ez is kártérítési kötelezettséget kell, hogy kiváltson. Az éjszakánként 100 eurós kártérítés nyilvánvalóan nagyon nem mindegy, hogy hol történik mindez, és hol kell az éjszakát el tölteni. Nyilvánvalóan elfogadhatatlan, hogy ennél többet kelljen a légi utasnak vagy fogyasztónak fizetnie. Tehát ezekről a konkrétumokról is kéne néhány szót váltani. És nagyon jó lenne, hogyha ezekben a témákban továbbra is intenzíven folytathatnánk az önökkel való együttműködést. Köszönöm szépen! A bizottság. Én csak szeretnék arra figyelmeztetni, hogy itt nem meghallgatásról van szó, hanem eszmecseréről. Most pedig meghallgatjuk Jean-Louis Colson-t, az illetékes főigazgatóság munkatársát, osztályvezetőjét. Én kérem, hogy három percben foglalja össze. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy szükséges a 261-es rendelet felülvizsgálata. Mégpedig azért, mert legalább négy kérdés merült fel. Először is eh, vannak szürke zónák jogilag, aminek következtében számos ügy az Európai Bíróságnál landolt. Másrészt pedig a utasok komoly nehézségekbe ütköznek, amikor a jogaikat akarják érvényesíteni, és ez nagyon frusztráló számokra. Harmadsorban a monitorozás és a szankcionálás meglehetősen gyenge a nemzeti hatóságok esetében, negyed sorban pedig aránytalan költségek merülnek fel a légitársaságok számára, aminek következtében egy sor járatot törölnek. Tehát ez az a négy fő pont, amit a bizottság mindenféleképpen érinteni kívánt a javaslatban, tehát a szürke zóna tisztázása, a monitorozás szankcionálás, a légiutasok számára hatékony eszközök a jogérvényesítés területén, negyedsorban pedig a gyakorlati és pénzügyi következmények figyelembevétele az ágazat számára. Nézzük ezeket a pontokat egyenként. A szürke zóna tisztázása. Sok mindent tettünk a kivételes körülmények definiálása tekintetében. Az esetjogot is igyekertünk beépíteni a rendeletbe, sőt, esetenként erőteljesebben is fogalmazunk. Például a járatok átütemezése. Ez egyelőre nem szabályozott, és ezzel nagyon könnyen vissza lehet élni a járattörlések területén, amivel el tudják kerülni a légitársaságok a kártérítést. A podgyászkezelés, a földutas kiszolgálás területén is el kell különíteni a monitorozás és a szankcionálási funkciót, másrészt pedig a panaszkezelés kérdését. A harmadik kérdés. A nemzeti végrehajtó hatóságokkal kapcsolatosan egy informális hálózatot javasolnánk, megerősítenénk az információ áramlást, a beszámolási kötelezettséget, és ezt kiterjesztenénk a podgyász kérdésekre is. És legutolsó sorban pedig igyekszünk, törekszünk arra is, hogy az ágazat költségeit minimálisra szorítsuk. A javaslaton némileg módosítottunk, például a három órás tehát a Sturgeon esetben hozott három órás határt 5 órára toltuk ki. Másodszorban, ami a légitársaságokat illeti, számos kritikát kaptunk a lekésett csatlakozásokkal kapcsolatosan. És itt elhangzott a járatok összekapcsolására vonatkozó megállapodás. Nagyon fontos, hogy ezek valóban a csatlakozásokra vonatkozzanak. Az Európai Bíróság a C11-es fokot féle esetben foglalt állást ebben a kérdésben. Azt is tisztázni kell, hogy milyen kártérítést kell biztosítani és kinek. A légitársaság szabadon meghatározhatja, hogy a költségeket hogyan ossza fel nem kívánunk semmi olyat bevezetni, ami ma nem létezik, pusztán a jelenlegi helyzetet szeretnénk tisztázni. A hosszadalmas 5 órán túli késedelmek esetében a kártérítést az esetjog határozza meg, és itt nagyon gyakran elhangzott az a kritika, hogy ezzel csökkennek a légi utasok jogai. Az Európai Bíróságnak nem volt más választása, mint a három órát figyelembe venni, mégpedig a jelenlegi jogszabályok értelmezése alapján. A bíróság nem végzett gazdasági értékelést vagy számítást a különleges körülmények figyelembevételével a három órát határoz, három órában határozta meg azt az időpontot, amin időn túl aránytalan költségek merülnek fel. Ami pedig a az útvonal módosítást illeti saját járatokon 12 órán belül ez kötelező, ugyanakkor viszont mindkét fél részéről kritika érkezett. A légitársaságok azt mondták, hogy a 12 óra túl rövid, a légi utasok pedig túl hosszúnak tartják a 12 órát. Tegnap az EGSB-ben mindenki azt mondta, hogy a 12 óra túl hosszú. Mi a 12 órát javasoljuk, hiszen a számításaink azt mutatták, hogy ez elviselhető költséget jelent még, és időközben a légi utasok is tudják, hogy mikortól kell kérniük az útvonal módosítást. Az egy podgyász szabály. Ezek a szabályok gyakorlatilag visszatartják az utasokat attól, hogy a repülőtéren vásároljanak. Ezt a szabályt egyes légitársaságok nagyon szigorúan alkalmazzák, mégpedig az utasok szempontjából és nem a repülőtéri eladóhelyek szempontjából. Tehát meg kell pontosan vizsgálni, hogy mit vihetnek az utasok magukkal a fedélzetre, és ebben az esetben nagyobb átláthatóságot javasolnánk. Köszönöm szépen, elnök úr, és még egyszer megismételném, hogy a bizottság továbbra is rendelkezésre áll mindkét jogalkotó számára a jogalkotási folyamatban. Köszönöm szépen, Kolszon úr. Most pedig az érdekelt felekhez fordulok repülőtérképviselők, repülősi útvonalak, fogyasztók képviselői. Először is 10 percet kap az ACI, az Airport Council International szervezetnek a főigazgató helyettese. Fox, öné a szó, 10 perce van a beszámolóira. A légitársasági képviselők majd 5 percet kapnak felenként, hiszen több ilyen szövetség van most jelen Fog, fog szorulni a szó 10 percben. Can you, can you hear me? Yes, sorry for that. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a közlekedési szakbizottságnak, hogy lehetőséget biztosít a számomra, hogy a ACI nevű szervezetet bemutassam, Airports Council International. 178 repülőteret képviselünk, repülőtér kezelőt, 451 repülőtéren, 46 országban működnek, az európai repülőterek 96%-át képviselik repülőtéri, tehát nemzeti repülőtéri szövetségekkel is kapcsolatot tartanunk. A jelenlegi helyzetet megvizsgálva és a mai probléma tekintetében úgy gondoljuk, hogy igazából a meglévő szabályok végrehajtásával kapcsolatosak a problémák, ez pedig szerepel is a bizottsági javaslat 12-es pontjában. Vagyis a nemzeti végrehajtó hatóságnak, testületnek szorosabban figyelembe kell követnie azt, hogy a fogyasztói jogok és egyéb jogok valóban megvalósulnak az érvényes szabályok alapján. Az Európai Parlament is már két állásfoglalásában foglalkozott a kérdéssel a 261-es rendelet különféle értelmezésével, illetve a hatály pontos értelmezésével kapcsolatosak a problémák. Az országról országra eltér a helyzet, attól is függ, hogy EU vagy nem EU, légifuvarozor van -e szó a repülőterek tekintetében. A jogi kötelezettségeken túl is sokszor nyújtanak szolgáltatásokat, Például nagyon sokan utaznak úgy, vagy akarnak úgy utazni, hogy nincsen megfelelő vízumuk, vagy pedig más dokumentumokkal kapcsolatos problémák vannak. A vulkáni hamuval kapcsolatos probléma esetében, ugye 2000-en voltak például Amsterdamban, ott ragadtak a repülőtéren, és élelmiszert, orvosi ellátást, gyerekeknek külön ellátást biztosítottak a repülőtereknek hatalmas költségei voltak 10 millió eurós nagyságrendben ebben az időszakban. A válság idején úgy gondoljuk, hogy gyakorlatilag utasonként 50 euró a költség. Üdvözöljük a javaslatot, aminek a célja, hogy pontosítsa a szabályokat és megerősítse a végrehajtást a fogyasztói fogyasztók jogai tekintetében. Pontosítja, hogy milyen felelősségek érvényesek az utasokkal szemben, a rendkívüli körülményeket is pontosítja, ezt már említették, és például a elírt nevek pontosítására vagy kijavítására vonatkozóan is előírások szerepelnek már. A rendelet viszont nem szól arról, hogy milyen helyi segítséget kell, hogy biztosítani, például csomag elveszítése esetén a utasok számára. Ahhoz, hogy konzisztens legyen a utasjogok végrehajtása, ahhoz előfeltételeket kell biztosítani. Ezért a 14-es cikk módosítását kívánjuk. Kell, hogy legyen a légi fuvarozóknak egy kontaktpersonja, egy kapcsolatartó személye a repülőtéren, azért, hogy azonnal segíteni tudjon és azonnali döntéseket meg tudjon hozni amikor például megtakadják, megtakadják a beszállást, törlik a járatot, stb. stb. Ez szerepelt egyébként az Európai Parlament jelentésében is. És egy sor új kötelezettség is szerepel a repülőterek tekintetében. Jelenleg nincs hivatalos kötelezettsége a reptereknek, csak önkéntesen biztosítanak támogatást. Két új kötelezettség, az egyik 3 millió utas forgalom fölötti repülőtereknél egy megfelelő tér biztosítása. Tartalék tervet kell biztosítani 3 milliós forgalom fölötti repülőterek esetén. Itt viszont pontosítást kívánunk kérni például az 5 per 5-ös cikk esetében. És mi úgy gondoljuk, hogy csak rendkívüli ö, körülmények esetén van erre szükség. A 14-es cikkben szerepel a tájékoztatási kötelezettség. Nagyon sok repülőtér már most is a becsekolási és a beszállási területen biztosít általános információkat, de a 14-es cikkernél többet tartalmaz, és kimondja, hogy a repülőtéren azt is biztosítani kell, hogy a járattörlésnél milyen tájékoztatást kell, hogy kapjon a, az utas. Ez további kötelezettséget ról a repülőterekre a További kötelezettségek például a Egyébként majd a csomagkérdésre később visszatérek én jó magam is a prezentációmban. Az egyes szereplők kötelezettségére visszatérve, a repülőtér kereszt, kezelő hatóság vagy, vagy testület meghatározása. A jelenlegi rendeletben ez problémás, és kérdéseket vett föl műveleti szempontból, ezért szerintünk itt pontosítani kell a megfogalmazást, hiszen a repülőtér nem tud ellenőrzést gyakorolni, csak koordinálni tudja a tevékenységeket, a ott működő szervezeteket, és valójában a 3 millió alatt, 3 milliós forgalmi, forgalom alatti repülőterek esetében válság, szint, válság esetén könnyebb talán fellépni. Aztán egy pontosításra van szükség egy másik rendel tekintetében. A 2009-es 108-as rendeletben, ahol a repültér működtetők esetében szerepel egy bizonyos de- definíció. Az 5 per 5-ös cikknél a repülőtérnek ugyanis végrehajtási hatalma nem hoz szankciókat. Ez a nemzeti hatóság kezében van, és nem pedig a repülőteret kezelő szervek tehetik ezt meg. Aztán a hatos cikk a pontjára, vagy hat alcikről is szeretnék még beszélni. Egyébként a bizottság képviselés ezt említette kapcsolatban állunk a regionális fuvarozókkal, és különösen aggódnak, hiszen aránytalan terhet ró rájuk ez az új szabály. Hogyha ez megvalósul, ez azt jelenteni, hogy az utasoknak két külön jegyet kell venniük, és az átszállásnál a csomagot is föl kellene, hogy vegyék újra, át kellene, hogy menjenek a biztonsági ellenőrzésen, és azok az utasok, akik két különböző jegyel utaznak, azok nem élvezhetnék a kapcsolt járatokra vonatkozó előnyös feltételeket. Ennek hatása van a repülőterekre és a regionális repülőterek esetén arra vonatkozóan, hogy a régiót elhagyó utasokat hogyan szolgálják ki plusz terhet róna ezekre a repülőterekre, úgyhogy szeretnénk, hogyha megváltozna ez a cikk, és az összekapcsolt járatok esetén is megfelelő védelmet kell biztosítani véleményünk szerint az utasok számára. A következő az egycsomagos szabály, amit szeretnék említeni. A 2027-ben 97-es rendeletben szerepel ez, és nemrég a kabin csomagra vonatkozóan néhány repülőtársaság bevezetett szigorított szabályokat. A teljes kereskedelmi szabadságot említ a bizottság. Mi úgy gondoljuk, hogy az egycsomagos szabály, illetve ahogy bizonyos repülőtársaságok ezt végrehajtják, ennek jelentős hatása van az utasokra és 60 éves gyakorlatot kérdőjelez meg, érzelmi problémákat is okozhat, idegességet is okozhat a becsekolásnál, sokszor plusz büntetődíjakat kell fizetni. Továbbá csökkenti a vásárlásnál a fogyasztók szabadsági jogait. A repülőterekre is hatása van ezzel, a gazdasági modelljüket, a fönnmaradhatósági feltételeiket befolyásolja, 2011-ben eleve 42,5%-os volt ez a, a vesztesség, sőt a 1 millió utas alatti repterek esetén 65%-os volt ez a vesztesség. A regionális repülőtereknél plusz hatása is lenne ennek a nem aeronautikai jövedelmek esetében 41%-os a bevétel, tehát ezek fontos bevételek a repülőterek számára. Hogyha csökkenne a kereskedelmi bevétel, akkor ez további jelentős terhet róna a repülőterekre. Ezért úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat nem hallgatta meg az Európai Parlament hangját. Mi azt támogatnánk, hogy ez a javaslat itt változzon, védjük meg az utasokat az ilyen szigorú előírásokról, és racionális mértékű és mennyiségű csomagot vihessenek föl az utasok, plusz fizetési kötelezettség nélkül a repülőgépekre. Köszönöm szépen. Most pedig a Nemzetközi Légi Fuvarozási Szövetség képviselőre térnék rá, aztán négy Légitársasági Szövetség képviselője is itt lesz, most először Monique de Smet, a JATA regionális igazgatója, 5 percet kap. Köszönöm szépen, Simpson úr! Szép jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uram! Köszönet a Transz szakbizottságban, hogy a Sziatát meghívta erre a meghallgatásra az IATA hát a 240 légitársaságot képvisel 60 ezen belül, az Európai Unión belül működik, ide tartozik a 32 állami légitársaság, és a többi légitársaság is repül az Európai Unió területére. A tagságokon kívül is sikerült valamennyi üzleti és légitársasági modell között egy közös álláspontot kialakítani ezzel a javaslattal kapcsolatban. Itt nem csak az IATA, az EA, de az ELFA, az ERA és a JAKA közös pozícióját, álláspontját, és képviselem, ők majd mögöttem, utánam saját képviselőikkel képviselik majd az érdeiket. A 261-es rendelet számos szürke zónát és tartalmaz számos bírósági eset is rámutatott erre, és a bizottsági hatástalomány is azt mutatja, hogy a jelenlegi helyzet olyan költségeket e, e, mutat fel, amely a betartás, a végrehajtás ellen e, szól, és arra ösztönzi a légitársaságokat. Fontos lenne, hogy a harmonizált alkalmazást előre mozítsuk, és valódi többlet jogokat adjunk ezzel a szabályozással az utasoknak, például segítségnyújtás és ellátás az valamennyi utas számára már két óra elteltével jobb tájékoztatást kell nyújtani az utasoknak minden hamarabb, amilyen hamar csak lehet. Akkor is támogatjuk ezt a felülvizsgálatot, amikor az utasjogok, illetve az üzemeltető kötelezettségei között egyensúlyt próbál teremteni. Nagyon fontos a rendkívüli körülmények, illetve a késés utáni, késés ért járó kártalanításra vonatkozó esetek felsorolása. A bizottság úgy nyilatkozott, hogyha bármiféle zavar támad, akkor jobb minél hamarabb megoldani a problémát, mint hogyha eh, vagy akár az is jobb, ha később oldják meg ezt, mint a soha nem kerülne a kártartásra. 261-es rendelet azonban azt okozta, hogy a jelenlegi felülvizsgált rendeletben már a kártalanos esetek nem jelennek meg. Az, hogy ha egy légitársaságnak mindenképpen fizetniük kell azért, hogy átfoglalják és másképp eljutassák az utasokat a célállomásra, ezért ők arra hallanak sokszor, hogy töröljék a járatot. Fontos, hogy elegendő időt biztosítsunk a légitársaságok számára, hogy meg tudják oldani a problémát. Egy hosszú repülőút esetében ez az időszak hosszabb lehet, mint egy rövid távú repülőt esetében és az is fontos, hogy a légitársaságok ne feleljenek mondjuk egy tömeges zavar esetén napokon vagy meghatározatlan ideig a, a szállásért és az utasok ellátásáért. A rendelet javaslat azonban néhány esetben úgynevezett hamis utasjogokat teremt, ezeket mi nem kívánjuk e, elfogadni, hiszen itt nem, inkább, nem annyira jogokat, mint inkább kényelmetlenségeket okoz ez a javaslat. Hát, eh, semmiképpen sem kétséges az, hogy a biztonság kell, hogy maradjon az elsődleges prioritás. Vannak olyan helyzetek, amelyeket a légitársaságok nem tudnak ellenőrizni, és eh, ha ezek veszélyeztetik a biztonságot, akkor itt minden esetben rendkívüli körülményekről van szó, és így fel kell menteni a légitársaságot a kárterítés megfizetése alá. Aztán ott van az úgynevezett megjelenési elv ebben az esetben kártérítést kellett fizetni a légitársaságnak azért, mert, mert egy utas ö, úgy dönt, hogy nem veszi igénybe az egyik szakaszát a repülőjegyének. Itt is világosabbá lehetni a szabályokat. Sok esetben igenis lehetővé kell tenni, hogy rászorítsák a légitársaság az utasokat az, arra, hogy valamennyi szakaszt utazzák le piac alapú ugye az ár megállapítás, és éppen ezért a liberalizált piacokon nagyon fontos az, hogy a légitársaságok maguk állapítassák meg az árakat a piaci igényeknek megfelelően, és hogyha ebben őket akadályozzuk, ez azonnal negatív hatással lesz a repülőjegyek árára. A meg nem jelenési elv nek az eltörlése arra ösztönözni az utasokat, hogy csaljanak, hiszen megengedné azt, hogy az ő részükről a szerződéses feltételeket um, ne tartsák be. És a légitársaságok előzetesen nem tudnák megbecsülni azt megfelelőképpen, hogy mennyi utasra kell számolniuk. Ez esetben aztán túlfoglaláshoz is vezetne ez, ami valóban eh, nagyon is ironikus lenne, hiszen pontosan ezek ellen kívánt fellépni ez a javaslat. És a, a környezet szempontjából is fontos ez. Aztán a harmadik fontos pont, elnök, kérem, hogy lassan térjen a végére. Ez a következő felszólaló beszédének bevezetése lenne, ez a harmadik fontos pont, amely az utasok számára is kényelmetlenséget okozna, ez pedig a késedelem meghatározása, a késés idejének meghatározása, ez mindenki számára fontos, de különösen fontos a régiók számára, és most átadnám a szót Simon McNamara-nak, az erán a dolgozó kollégámnak. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Én adom meg a szót Simon McNamara-nak, ha lehet, a regionális légitársaságok szövetségétől, hiszen én vezetem az ülést egyelőre, tehát üdvözöljük Simon McNamara-t, főigazgató helyettes urat, köszönöm, illetve főigazgató helyettes. Köszönöm szépen Brian, és nagyra értékeljük, hogy ezt a kérdést nyilvánosan megvitathatjuk. 51 légitársaság a tagunk, általában kisebb távolságokon működő, kis eh, repülőgépeket üzemeltető légitársaságokat fogunk át, akik a habokba szállítanak utasokat. Itt vannak eh, a legnagyobb légitársaságok, eh, az ábrán, gondolom, hogy többükről már hallottak, van amelyek kevésbé ismertek. Tehát a lényeg az, hogy pontok közötti kis távolságú járatokat üzemeltetnek és habokba szállítanak csatlakozó járatokhoz. A 261-est én különösebben nem viselem a szívemen, ismerik az álláspontomat ezzel a rendelettel kapcsolatosan, nem csak az üzemeltetők, hanem az utasok szempontjából is. Tehát mi üdvözöljük a lehetőséget, hogy ezen a rendeleten javítgassunk, hiszen ez lehetőséget teremt számunkra, hogy a mi szempontjainkat is érvényesítsek. És szeretném még megismételni a már elhangzottakat részben. Mm, itt most a következő három percben durván elsősorban a csatlakozásokról szeretnék beszélni, majd két további kérdésről is szólnék még a végén. A hub and spoke rendszer egy alapvető része az ágazatnak. Ez csatlakozást biztosít az egyes régiókból a világ többi része, részeibe. Hetente 19 ezer járat működik ezen az alapon, tehát amikor ilyen központi átszálló helyeken keresztül szállítanak utasokat a világ többi részébe. Na most a rendelet hatos cikkére szeretnék utalni a csatlakozásokra. Tehát például a Kopenhága, Tokió viszonylatban működő üz, légitársaságok esetében nagyon fontos ezeket a szempontokat figyelembe venni. Az első járatot egy regionális légitársaság biztosítja, a második járatot pedig egy nagy légitársaság. A, ha a regionális légitársaság járata késik, akkor esetleg az utas lekési a tokiói járatát. Tehát, hogyha más hubbon keresztül nem irányítják át az adott utast, akkor egy 45 perces az első járaton elszenvedett késedelem akár egy 24 órás késést is eredményezhet. Hogyan néz ki az utasok védelme? Ezt ma, már a Montreali Egyezmény biztosítja, ezen kívül van egy többoldalú légi forgalmi megállapodás is. Nyilvánvalóan a légiutas egy ilyen esetben komoly hátrányokat szenved el, de van lehetősége kártérítésre már a jelenlegi helyzetben is. Na most ugyanebben a viszonylatban az első légitársaságnak egy akár ezer eurós kártértést is kellene fizetnie, ami egyértelműen aránytalan egy 45 perces késés esetében. Az sem lehet megoldás, hogy a légitársaságok esetében megtiltjuk az ilyen kapcsolódó járatokat, mert ezzel a régi utasok életét nehezítjük meg, a podgyászok újrabecsekolása és egyéb bonyodalmak miatt. Na most még egy további témakör, ahol szintén kártérítés járhat. Mondjuk vegyünk egy London-Dubai bankok járatot. Az első időben megérkezik, a második viszont késik. A jelenlegi helyzetben ki kell, hogy kártérítést fizessen az első légitársaság, aki miatt nem volt késés, a második azonban ki, kívül esik a kártérítés hatája alól, hiszen nem EU-s légitársaságról beszélünk. Végezetül lezárásképpen a kettes cikkről szeretnék röviden szólni, Itt tulajdonképpen egy kéréssel élni. A bizottság javaslata arról szól, hogyha egy járatot elterelnek, és emiatt késés van, már ez kártérítésre ad alapot. A kérdésem az, hogy nem kérünk bocsánatot a biztonságos üzemeltetésért, nem kérünk azért bocsánatot, hogy átterelünk járatokat. Nem tudom, hogy milyen plusz ösztönző állhat rendelkezésre a biztonságos üzemeltetés tekintetében és egy független testülettől várnánk véleményt e tekintetben. Elnök, köszönöm szépen, és a Következő előadónk John Hanlon főtitkár az ELFA részéről. Köszönöm, elnök úr. Nekünk is nagy örömünkre szolgál, hogy elmutatjuk a véleményünket. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a kérdéseket, különösen az olcsó repülőjáratok szektora esetében. A korábbi prezentációk hoz is szeretnék majd csatlakozni, és majd föltenném azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk koordinálni a fellépésünket. Üdvözöljük a rendelet felülvizsgálatát. Megfelelően megerősíti a fogyasztói jogokat, de a, és ugyanakkor a tapasztalatok alapján racionálisabb a pénzügyi teher a légijárat szervezői. A négy prioritás közül az egyik új, három viszont korábban már lefedett helyzeteket fogalmaz át. Úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi kompenzáció bevezetése. Bizonyos repülő társaságok esetében bevezetett új kezdeményezések miatt jogos, és ezért elfogadjuk. A túlfoglalás például, vagy a megtagadott beszállítás esetében. Viszont vannak más körülmények is, ahol ugyanakkor a tehert, terhet azt aránytalannak tartjuk a pénzügyi szankció terhét. Úgy gondoljuk, hogy igazságosabb lenne egy olyan megoldás, mint ami más közlekedési eszközöknél is úgy szerepel, hogy a kifizetett díja legyen arányos a pénzügyi szankciót. Tegnap megnéztük egy ilyen statisztikát, a 59 euró az átlagos költség, amikor olcsó repülőtársakat vesznek igénybe, és 1447, amikor hagyományos repülőtársakat vesznek igénybe. Ugyanakkor a pénzügyi kompenzációt ugyanolyan szinten kívánják meghatározni a két kategória esetében. Eleve kisebb távolságra utaztatunk mi, nálunk gyakorlatilag ugye 100 euró, vagy maximum 200-250 euró egy jegyár. ár a különleges körülmények esetében úgy gondoljuk, hogy a csatlakozó járatokat nem veszi megfelelően figyelembe a bizottsági javaslat. Véleményünk szerint több lehetőséget kell, hogy kapjunk arra, hogy az események kapcsolatos különleges körülményeket valóban figyelembe lehessen venni, mert egyébként arra ösztönöznek minket, hogy töröljünk járatokat, csökkentsük a járatprogramunkat. Ez viszont nem a fogyasztóknak az érdeke, hiszen sok fogyasztónak korlátozott, vagy egyáltalán nincs is más alternatív megoldása, hogy eljusson a célhelyre. A 12 órás kötelezettség az átfoglalás esetén, és hogy ennek kiterjesszük 24 órára az idejét, ezt el tudjuk fogadni, támogatjuk, de azt is kérnénk, a bizottság egyébként tette egy erőfeszítést erre vonatkozóan, hogy ellenőrzéseket kéne végezni az átfoglalás tekintetében. A maximális díj a fogadó társaság esetében véleményünk szerint nem haladhatja meg az eredeti légitársaság esetén érvényes díjat. Aztán méltányosabban kéne a terheket elosztani, a rendelet felül, felülvizsgálata tekintetében úgy gondoljuk, hogy azért voltak olyan különleges esetek, amikor a korlátlan kötelezettségek miatt bizonyos légitársaságok jelentős bajba kerültek. Vannak olyan pontok, ahol elfogadjuk, hogy fizetni kell kárterítést, de a kötelezettségünk az, hogy törődjünk az utassal, és ezért úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatásra vonatkozik a szerződésünk, ezt kell megoldani és biztosítani. Ezért azt elfogadjuk, hogy törődünk az utassal, ők a vevőink, de úgy gondoljuk, hogy a plusz tevékenységért meg kell, hogy kapjuk a díjat is attól a féltől, akinek a hibájából merült fel a különleges körülmény. Az eljárás terhelye eleve azon a légitársaságon van, amelyik biztosítja a szolgáltatást is, pedig itt egy harmadik fél is belép a képbe. A közlekedés forgalomirányítók esetében is például felmerült az a probléma, hogy magasabb díjak merülnek föl a repülőterek számára, és magasabb díjak merülhetnek föl. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy kiegyensúlyozott teher megosztásra van szükség az értéklánc mentén. Köszönöm. Thank you, Mr. Hanlon. Köszönöm szépen, Hanlon úr. A csáterjáratok aspektusait mutatja be a Tree Travel részéről. Bauer szor, 5 perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy hozzájárulhatok ez a mai délután. Az nagyon röviden, ki is vagyunk mi a TUI Travel PLC, az egyik legnagyobb szabadidős utaztatási szervezet. Itt tulajdonképpen 15 különböző céget képviselünk, 54 ezeren dolgoznak nekünk, a piaci tőkénk 4 milliárd fontra tehető, és nagyon elkötelezettek vagyunk az európai gazdaság felé, nagyon erős elképzeléseink is vannak erre vonatkozóan, és itt bemutatnánk néhány márkánkat, itt bal fent láthatók azt a mosolt, ahol ezt a mosolt látják, az mindig a túi utazásra utal, itt vannak az európai márkáink, és tulajdonképpen a, az a mi célunk, hogy az észak-európai polgárokat a hideg e, klímáról elvigyük Dél-Európába, vagy még messzebb. Vertikálisan integrált vállalat vagyunk, van saját légitársaságunk, de stratégiailag és alapvetően mi egy utazási cég vagyunk, mi üdüléseket szervezünk, de vannak saját utazási irodáink is, eh, de máskon keresztül is értékesítjük a szüdüléseinket. Ami a késésekkel kapcsolatos kártérítéseket illeti, hát Isten nem teremtette valamennyi légitársaságot egyenlőnek, az a helyzet, hogy a nagyon komoly következményekkel jár a késedelmeknek a kárterítése a csátajáratok számára egy független tanulmány a KPLG részéről megvizsgálta azt, hogy a különböző légitársaság típusokat mennyire sújtja ez a fajta kártérítés. Itt 2011-2012-es időszakot láthatjuk. Nem kicsi a különbség, láthatjuk, hogy a csárterjáratokat háromszor, négyszer inkább sújtja ez a fajta kártérítés, mint bármilyen más légitársaság típust hogy miért is tehetjük fel a kérdést. Két oka van ennek. Egyrészt itt a csártajátok esetében több a késés. Egyrészt azért, mert a csárter utaztatók nem törölnek járatokat. Azért is, mert kötelezettségeik vannak erre vonatkozóan a szervezet utazási irányelv keretében. Itt nem annyira bejáratott útvonalakon járnak a járatok, ugyanakkor, amikor járnak a járatok, akkor ezek nagyon is terhelt járatok, és amikor probléma lép föl, akkor nem lehet ezeket törölni, hiszen um, az ügyfeleket nem lehet -e másképp eljutatni az úti céljukra, nem lehet átfoglalni a jegyeket és itt akkor nem törlésre kerül sor, hanem tulajdonképpen sorozatos, hosszú késésekről van szó, amíg helyreáll a rend. Jellemző az is, hogy alapvetően természetektől fogva kevésbé tudnak ellenállni ezeknek a problémáknak, kevésbé tudják ezt megoldani, hiszen kisebb repterekre repülnek, ahol kevesebb az ellátási lehetőség, kisebb az infrastruktúra. Itt, tehát a késések meghosszabbodnak, hiszen kevésbé tudják megoldani, nincsenek olyan pót erőforrások, amelyeket ilyenkor be lehetne vonni. Ugyanakkor a szervezett utazásukon résztvevők nagyobb védelembe részesülnek, hiszen az erre vonatkozó irányelv is védi őket, és ugyanakkor ugye szabadidős utazásokról van szó, ezért kevésbé érzékenyek a, a határidőkre, mint mondjuk az üzleti célból utazók. És amikor valamilyen probléma történik, akkor megfelelő időben tájékoztatva az utasokat, az utasok ott maradhatnak a szállodájukban, nem kell a reptéren várniuk, és ha késésről is van szó, akkor is megvárja őket az utazási iroda busza, és elszállítja őket. Tehát a szervezet utazáson résztvevőket nem csak a 261-es rendelet, hanem az ezekre az utazásokra vonatkozó irányelv is védi, és itt arányosabbak a megadások, mint a késésekre vonatkozó általános kárterítési modell. És hát ennek a modellnek vannak nagyon aránytalan következményei is a charter utaztatókra vonatkozóan, hiszen ezek regionális, kisebb repülőterekre utaznak, a regionális gazdaságot támogatják, és mindez veszélybe kerül, akkor, hogyha ez az aránytalan kártérítési rendszer bevezetésre kerül. De mihez képes is aránytalan ez? Itt a, az utazás, az üdülés teljes összegéhez képest aránytalan. Itt ugye én itt a középső számokat nevezem meg, itt ugye 400 euró lenne a kártérítés a 861-es árhoz képest, tehát a 46 át kellene visszatéríteni az üdülés árának. Ez nem tűnik igazán arányos kártérítésnek, éppen ezért a késések esetében tehát még hosszabb listát kell megállítani a rendkívüli körülményekre vonatkozóan. Úgy gondoljuk, hogy az 5-12 órás kompromisszum megfelelő, de Ugyanakkor az, hogy milyen esetekben kell kompenzációt fizetni, ezt pontosabban meg kellene vizsgálni. A rendkívül körülményeket mindenképpen a mi helyzetünkhez is kellene igazítani. Köszönjük szépen, most pedig a következő hozószóló a fogyasztókat fogja képviselni, illetve a következő kettő hozzászóló. Először az Európai Fogyasztói Központot Jolanda Girzel képviseli, aki a, a svéd fogyasztóvédelmi hivatal igazgatója. tíz percben öné a szó. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a eh, TRAN szakbizottságnak a meghívást, és hogy ismerthethetem az álláspontunkat. Én az Európai Fogyasztói Központ pártot képviselem, 27 tagállamban vagyunk jelen, Horvátország eh, júliusban csatlakozik, ezen kívül Norvégia és Izland is tagunk. A célunk, hogy a fogyasztói bizalmat eh, erősítsük a határokon átnyúló ügyletekben visszajelzéseket adunk a bizottság felé, a fogyasztói szervezetek felé, a fogyasztói visszajelzések és tapasztalatok alapján. Ezen kívül bíróságon kívüli vita rendezési lehetőséget és alternatív vita rendezési lehetőséget is kínálunk. Számos projektünk, programunk, felmérésünk van, konzultációkat is tartunk. 2012-ben a hálózatunk összesen 72 ezer kapcsolatot ápolt, ebből 32 ezer volt panasz, 30 ezer pedig ebből a légi utas jogokkal volt összefüggésben, ez 21%-ot képviselt. Itt egy ábrában szeretném bemutatni, hogy a hálózatunkban hogyan oszlanak meg a reklamációk. Tehát ha valami panasz érkezik, akkor mi az ECC-vel lépünk kapcsolatba. Ha megoldódik az ügy, az akkor rendben van, ezt követően, ha nincs megoldás, akkor az alternatívita rendezési megoldást alkalmazzuk, illetve fordulhatunk a fogyasztóvédelmi együttműködéshez is. Svédországban mi képviseljük a védelmet, mi vagyunk egyébként a nemzeti végrehajtó testület is. Mi egyébként nem a nemzeti ügyekkel foglalkozunk. Nézzük az álláspontunkat. Az ügyek kezelése számukra komoly nehézséget okoz a jogszabályok eltérő értékeli, értelmezése miatt és nagyon gyakran a vállalatok jó indulatától függ egy-egy ügy rendezésre. Látjuk, hogy a különböző légitársaságok esetében nem áll rendelkezésre információ, vagy félrevezető információt kapnak a fogyasztók. A fizetésképtelenséggel kapcsolatosan is számos ügyünk volt tavaly, ez egy rendkvül fontos kérdés a légiutas jogok tekintetében. Ezen kívül a késések és a légi társaságok részéről a Sturgeon ügyben hozott ítélet elutasítása szintén komoly problémát okoz, és a Valentine ügy esetében is adottak hasonló nehézségek. Itt a rendelet átdolgozásáról, módosításáról van most szó. Mi üdvözöljük a javaslatot, és tudjuk, hogy nem a Montreali Egyezmény 45-ös cikkére épül ez a reklamáció kezelés esetében. A forward move flights, tehát az előre menő járatok is részét képezhetik a 261-es az új rendeletnek, és egyébként mi ellen, ellenezzük az egyéni megállapodásokat az utasok és a légitársaságok között. A panaszok határidejét a legkorábbi időpontban kellene meghatározni, attól számítva, hogy a fogyasztó tájékoztatják a jogairól. A rendelet egyes melléklete határozza meg a rendkívüli körülményeket, de Végülis ezek túlságosan általánosak és nem egészen egyértelműen értelmezhetők. Minden esetre mindig az adott eset körülményeit kell figyelembe venni az ügy megítéléséhez. A késések esetében mi a három órát tekintjük észszerűnek, szerintünk ezt a határt meg kéne tartani. Utalás történt itt a Sturgeon esetre. Tudjuk, hogy a kártérítési kifizetések gazdasági terhet rónak a légitársaságokra, de ebben az esetben a fogyasztók jogait kell érvényesíteni elsősorban. A légitársaságok nem feltétlenül kell, hogy saját légitársaságukra korlátozzák az útvonal átirányítást, ezt mi üdvözöljük, az összehasonlíthatóság, mint elv ebből a szempontból azonban egy kicsikét túlságosan homályos, vagy nem elég pontos. A 12 órás határidőt mi túl hosszúnak tartjuk a fogyasztók szempontjából. A rendelet ezen kívül kötelezettséget ró minden forgalmazóra, hogy információt nyújtson arra vonatkozóan, hogy az utas egy megállapodást vagy több megállapodást kötött a rendelet értelmében. Ezen kívül az éjszaka definícióját is pontosítani kell, hogy az este 10-kor kezdődik-e, vagy pedig úgy határozzuk meg, hogy éjfél előtt. Az 5.5-ös cikkre rátérve, a tartaléktervezésnek tervezésnek ki kell terjednie a kisebb légitársas repülőterekre is. Svédországban például ez csak két repülőteret, Stockholmot és Göteborgot érinti. A 7.3-as cikkre rátérve, a kártérítések kapcsolatos kifizetési megoldások rendben vannak, de ugyanakkor választási lehetőséget kellene biztosítani az utasok számára. Ugyanis nem feltétlenül elfogadható egy utas esetében, minden esetben a kuponok, mint kártérítési forma. Fennáll annak a kockázata, hogy a rendeletet pusztán a szavak szintjén, szemantikai szinten fogják értelmezni, és ez ebből visszaélések fakadhatnak. Nagyon fontos, hogy a fogyasztóvédelmi szempontok kötelező érvényűek legyenek. A 9-es cikk 4-es bekezdés az ingyenes éjszakára vonatkozó javaslat elfogadható, mindenesetre az összeget eh, ahhoz a szá, annak a szállodának a díszabásához kell igazítani, amely a zelebb esik az adott repülőtérhez a 11.3-as cikk a csökkent eh, mozgásképességű vagy speciális igényű utasok eh, esetében biztosítani kell a 48 órás támog, tájékoztatást az indulást megelőzően, és minden erőfeszítést meg kell tenni az ő esetükben a repülés lehetővé érdekében. Az egyes cikk a fogyatékkal élő vagy korlátozott mozgás képességű személy definícióját ki kéne teljesítenie, teljesíteni az új rendeletben, ötös cikk, a tartalék tervekben figyelembe kell venni a többszörös járattörléseket és vagy késéseket a fogyatékkal élők esetében, 16-os bekezdés az utas panaszokat is minden utas esetében újra definiálni kell. A repülőtér üzemeltetőnek a felelőssége az előírt értesítés, az esetleges megtagadott beszállás esetében és a megosztott felelősséget ki kell terjeszteni más szolgáltatókra, podgyászkezelőkre és egyebekre. Na, folytatom a rendelet felolvasását. A legtöbb légitársaság megállapodásban üzemeltet közös járatokat más légitársaságokkal, és ilyen esetben a felelősség kérdését mindenféleképpen meg kell vizsgálni. A 16-os cikk 2 pontjában a javasolt három hónapos határidő nem veszi figyelembe ha az utasok valamilyen módon nem tudnak igényérvényesítéssel élni, itt egy észszerű időt kell biztosítani a e, panaszok e, benyújtására a repülés idejétől. Elnök figyelmeztetés félbeszaktja az előadót. Az utasok számára ingyenes lehetőséget kell biztosítani a panasz benyújtásnál, végezetül pedig össze kell hangolni a késések és törlések következményeit. Az utolsó ábrámon pedig csak azt írtam le, hogy biztos, biztonságos utazást kell a fogyasztók számára lehetővé tenni, és ennek a kötelezettsége minden légitársaságra ki kell, hogy terjedjen. Az elnök úr, még, elnök még egyszer félbeszakítja, és lezárásra kéri az előadót, aki megköszöni, és befejezi. Következő Európai Fogyasztó Szervezet részéről BEUK rövidítése, Ursula Pákl, főigazgató helyettes. Pákl asszony, kérem 10 percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak, hogy meghívták a beukot. Important event erre a fontos eseményre. Azzal kezdeném, hogy hangsúlyozom, hogy a BEUK egy ernyőszervezet, 41 nemzeti fogyasztószervezet tartozik hozzánk, ők a tagjaink, és a repülőtársaságok hangsúlyozták, hogy koherens az állásfoglalásuk, a pozíciójuk, biztosítanám önöket, hogy mi nálunk nagyon koherens a pozíció a fogyasztói jogok, az utasjogok tekintetében. És most bemutatom a véleményünket. Én vagyok az utolsó hozzászóló. Mielőtt belemennék az egyes rendelet elemekbe, elemek részletesébe, szeretném pontosítani, hogy hol vagyunk, és hogy miért szükséges számunkra a felülvizsgálat. Sokszor elhangzott a fogyasztók oldaláról, és az ICC kolléga is említette, hogy egyre növekszik a panaszok száma a mi szektorunkban, a légiutas szállítás területén, hiszen a szabályoknak az értelmezésével, alkalmazásával probléma. És rendszeresen egy sor légitársaság megtagadja a támogatást vagy a kompenzációt, amire pedig kötelezettek lennének. Egy sor panaszt hallunk mi is a szervezeteinken keresztül. Az elmúlt öt évben 96%-kal nőtt a panaszok száma. Egyébként a saját tagságunk részéről is, nem csak az ACC-től vannak ilyen adataik. Például az Egyesült Királysági tagunk 2010-ben végzett egy ilyen statisztikát, és az utasok 44%-a, ahol, amikor késés volt, nem kapott semmilyen támogatást. A Dán tagunk bemutatta, hogy csak 4%-a kapott az utasoknak kompenzációt késés esetén, és a 2% törlés esetén nemrég végeztek egy ilyen tanulmányt. A német tagunk pedig azt mutatta be, hogy négy légitársaság közül csak egy, amelyik kompenzációt adott késés esetén, és csak akkor, hogyha az utas ezt kérte. Szeretnék visszatérni arra, hogy az utasok számára mi is a fontos. Természetesen az, hogy bízniuk kell abban, hogy a légitársaságok a megállapodásokat betartják, vagyis időben elérnek a célhelyre. Ha probléma merül föl, késés van, megszakad az út, akkor bízhassanak abban, hogy törődnek velük. Sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy ez nem igazán az, amit a felülvizsgálat biztosít a számunkra a jelenlegi javaslat szerint. Sajnos erős jelzés mutatkozik arra, hogy a felülvizsgálat gyengíteni fogja a jogokat, a már jól megfogalmazott fogyasztói jogokat, és amelyet egyébként az Európai Bíróság esetjoga is megalapoz. Például, amikor az ipar nem felel meg a feladatainak, ott a kötelezettségeket csökkenteni kívánják. Egyébként a hatástanulmány azt feltételezi, hogy a kevesebb kötelezettség az ösztönözni fog a panaszra, de nem hiszük, hogy így kéne megközelíteni az alap kiinduló pozíciót. Röviden szeretném felvázolni, hogy jelenleg mik a legfontosabb jogok. Kompenzációs joggal kezdve, már szóltak erről, a hosszú késedelem esetére érvényes, ez, ez persze jó, de 5, 9 és 12 óra szerepel most, és nem veszi figyelembe a Sturgeon esetben hozott Európai Bírósági ítéletet, ahol három óra szerepelt. Egyébként van más hasonló ítélet is, a késedelemre vonatkozóan. Mi úgy gondoljuk, hogy ez pontosabb és érthetőbb jog és megfogalmazás a fogyasztók számára és az légitársaságok számára is. A bizottság azt mondja, és ezt ma is hallottuk, hogy a három óra fenntartása több törléshez vezetne. Véleményünk szerint ez nincs így. A kompenzáció mindenképpen kifizetendő, akár késés történik, akár törlés. Következő téma a asszisztenciához való jog, támogatáshoz való jog rendkívüli körülmények között. Itt is úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi jogok csökkentése három éjszakára, és éjszakánként 100 euróra valóban nehéz helyzetbe hozza a fogyasztót, és, illetve az utast. Aránytalannak tartjuk ezt a választ a kivételes vulkáni hamu esetre, ami nem valószínű, hogy újra megismétlődne. Egyébként maga a bizottság is ezt kimondja. És itt is el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bírósági ítéleteket, esetjogot nem tartották tiszteletben. Véleményünk szerint Ugye nem mindegy, hogy hol kell három éjszakára szállást találni, nem is ismerik az országot, esetleg nem ismerik azt az nyelvet, ahol, talál, ahol az éppen vannak, és ahol helyi hotelt kellene találniuk, úgyhogy a fogyasztóknak és az utasoknak a helyzete az olyan, hogy ott hagyják az út mellett őket. Úgyhogy véleményünk szerint a rendkívüli körülmények esetén a segítséghez való jogot mindenképpen pontosítani kell és javítani kell. A következő az átfoglalás. Nagyon pozitívnak találjuk, hogy a bizottság bevette ezt a felülvizsgálatba, de 12 órás várakozás mielőtt egy másnak az átfoglalásba, ez szerintünk túl hosszú, irreális, hiszen nincs is ilyen, es, esetleg nincs ilyen sok induló járat, stb. Véleményünk szerint a legkorábbi lehetőséget kell kihasználni az átfoglalás esetén. Ez csökkenteni a szállás költségre vonatkozó kötelezettséget is valamint a hosszú késedelmet is lehetne ezzel csökkenteni. Végül is a fogyasztó számára az elsődleges cél, hogy minél előbb eljusson a célhelyre. A meg nem jelenés a NASO, az IATÁS kolléga említette ezt a kérdést. Sajnos nem tudok egyetérteni. Itt nagyon-nagyon ellen kell, hogy mondjak, az értelmezést nem fogadjuk el komoly, és hangsúlyozom, valóban komoly bírósági ítéletek mondják ki, hogy a fogyasztó már ugye fizetett egy járatért, sőt van olyan, hogy megtagadják a felszállást, úgyhogy ez egy tisztességtelen feltétel, és egy fogyasztói szerződésben egyszerűen nincs helye. Sajnos a bizottság megpróbált foglalkozni a kérdéssel, de nem talált jó megoldást véleményünk szerint. Mi a teljes tiltását kérjük a fogyasztói szerződésekben a norsó záradéknak, vagyis a meg nem jelenési záradéknak Következő téma a rendkívüli körülmények kérdése. Nagyon nehéz a definíciót megadni, és nagyra értékeljük a bizottság szándékát, próbálkozását, de szerintünk a bizottsági megfogalmazás új problémákat vet föl. Néhány terminus nem egyértelmű. Technikai problémák, például mit jelent pontosan a listán is túl sok minden szerepel a rendkívüli körülményekre vonatkozó listán. A definícióban Ugyanakkor van, ami hiányzik, olyan dolog, ami a jelenlegi rendeletben benne van, hogy például a légitársaságnak biztosítani kell, hogy mindent megtett azért, hogy elkerülje a problémákat. Vannak pozitív elemek is ezzel kapcsolatban az új javaslatban. Röviden szeretném ezeket említeni, és szeretném azt kérni, hogy ezt tartsák meg. A csatlakozó járatlan való remaradás más szállítás vagy közlekedési eszközzel is, ez nagyon fontos. Az elírás kiavítása, ez egy gyakorlati megközelítés, és ingyenes kell, hogy legyen, ezzel egyetértünk. Most nem tudok belemenni a részletekbe, de a hatékonyabb végrehajtás valóban szükséges. A fogyasztói panaszkezelés, ez is rendkívül fontos, részletesen szabályozva van, de még mindig javítani kell, mert három hónapos határidő a panasz benyújtásra nem elégséges és itt fölmerül a kockázata a visszaélésnek is. Van néhány fontos elem, ami hiányzik a megfelelő fogyasztóvédelemhez. Kettőt említek csak. Az egyik a meg nem jelenési politika, mint tisztességtelen szerződési feltétel, ez csak a jéghegy csúcsa Intenzív és költséges munkát végeznek a tagjaink, amikor bíróság elé citálják a légitársaságokat. Sajnos gyak, nagyon gyakran az IATA szabályzatra hivatkoznak a légitársaságok, amikor tisztességtelen feltételeket írnak be a szerződésben. Nagyon sok tagállamban, nagyon sok bírósági eset van folyamatban ezzel kapcsolatban. Úgyhogy egy fekete listát, a tisztességtelen feltételek listáját szeretnénk bevenni, a rendeletbe, úgyhogy kér, ezt továbbra is fenntartjuk ezt a kérdést. A fizetésképtelenséggel kapcsolatban említette már a kolléga, számra, a fogyasztók számára ez nagyon fontos. A bizottság nem rég közzétett egy közleményt ezzel kapcsolatban, önkéntes intézkedések, nem biztos, hogy elégségesek véleményünk szerint. Szeretnénk kötelező garanciát látni a légitársaság részéről a fizetésképtelenség, illetve csőd esetén a utasok visszajutatására, kompenzálására tekintettel. Végül a bírósági ítéleteket nem mindig vették figyelembe, és több olyan ítélet van, amit nem vettek figyelembe, egyáltalán nem szerepelnek bizonyos ítéleteknek a vízhangjait a rendelet felülvizsgálatában. Ezért kérjük a parlamentet, hogy tegyék meg a szükséges módosító javaslatokat, úgy, mint ahogy azt korábban is megtette már a parlament. Köszönöm szépen, most pedig a képviselőköz fordulok, és az árnyék előadókkal kezdem a, a Vernon, Savisa, Lichtenberg, Taylor, Foster asszony, és így tovább. És hogyha bármelyik másik képviselő is szeretne még hozzászólni, akkor kérem jelezze azt. Benjen úr. Rendben. Szenelova asszony is szót kér. Még valaki? Penyon Szenalova, a négy árnyék előadón kívül kért még szót. Vernon asszonynal kezdeném. Bernadett, négy perc fent a szó. Oui, euh, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon fontos rendelet felügyelet áll előttünk. Ez egy nagyon érzékeny témát érint, főleg a gazdasági válság kontextusában. A szocialista frakció nevében én foglalkozom a fogyasztóvédelemmel, a belső piaci témákban. A közlekedési szakbizottságnak tényleg az a feladata, hogy javítsuk az utasok védelmét. De figyelme kell azért venni a valóságot, és a légi közlekedés kapcsolatos specifikus nehézségeket, hiszen a légitársaságok és a repülőterek esetén modus vivendit kell találni. Hatékonyan kell, hogy tudjanak együtt dolgozni, a legjobb módon kell biztosítaniuk a tájékoztatást, az utasjogokat a legjobb módon kell, hogy biztosítsák, de anélkül, hogy gazdasági szempontból megoldhatatlan problémák elé álljanak. Árnyék előadóként ugye sok lobbytársaság megkeresett minket, a légitársaságok, a repülőterek és a utasjogot védők is, ugye nagyon sokszor nagyon rossz a tájékoztatás. Például szükséghelyzeti terv kialakítása, ez egy nagyon jó javaslat, amikor különleges helyzet alakul ki. De azért itt van egy nagyobb kérdés és probléma, és én úgy gondolom, hogy jogos a repülőterek aggája. A repülőtársaság, aztól félnek, hogy a repülőtársaságok majd a repülőterekre terhelik a, te, a problémákat, például amikor a kapcsolattartást kell biztosítani. Aztán hogyha valaki nem jelenik meg az odairányú útnál, akkor meg lehessen tagadni a visszairányú út igénybevételét. Szerintem itt egy egyensúlyi megoldást kell találni. Csatlakoznék az utolsó hozzászólóhoz, aki a belők képviselő, képviselője volt. A késedelmet pontosítani kell a 12 óra valóban túl hosszú várakozás, ugye utasként, akár a családdal utazóként ez elfogadhatatlan. Persze rendkívüli körülmények esetén ezt el lehet fogadni, de itt szükség van egy pontos listára, és jobb definícióra van szükség. Az, hogy rendkívüli, az mindent föl, fölülölelhet, bármit, úgyhogy ezt pontosítani szükséges a szerződésekkel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom, hogy a, az utasok nagy része, aki egy jegyet vásárol, ez a légitársaság felelőssége, hogy olvasható szerződést kössenek, az összes fogyasztó számára, az összes utas számára olvasható szerződést kössenek, hogy pontosan tudják az utasok, hogyha probléma merül föl, milyen jogaik vannak késés esetén vagy csomaggal kapcsolatos problémák esetén. Az olcsó légitársaságoknál is például az utas gyakran nem is tudja, hogy semmit nem vásárolhat a repülőtéren. Az első hozzászóló ezt hangsúlyozta. Ugye ez velem is előfordult, be akarok száll, szállni a repülőbe, ott van egy kézicsomagom, vásárolok valamit, és egyiket a másikba be kell, hogy tennem, mert különben nem vihetem föl a repülőre. A többi légitársaság esetében például a kártérítés a normál díjú légitársaság esetében is úgy gondolom, hogy a utaskártérítés jogok és a légitársaság érdekek között megfelelő egyensúlyt kell találni. Itt valóban a részletekben rejlik a lényeg, és csak így tudjuk megtalálni a megfelelő egyensúlyokat. Köszönöm. Szaviza asszony négy percben. Mivel csak néhány percnyi időm van, akkor most eh, félre teszem az udvarias köszöntőket, és a lényegre térek. Úgy tűnik számomra, hogy a bizottság eh, javaslata vagy egyik irányba kíván, vagy másik irányba. Az egyik észrevételem a, arra vonatkozik, hogy csak 5 órás késést követően kapnak Európán belül az utasok kártérítést. A legtöbb Európán belüli Repülő út, ugye olyan két és fél órás. Ezt is figyelembe kell venni. Az is aggasztó, hogy rendkívül körülmények esetében a technikai műszaki problémákat csak az adott járat vagy az előző járat esetében vendők figyelembe, de egy kisebb légitársaság esetében lehet, hogy egy reggeli műszaki hiba a következő öt járatot is érinti, és ez számukra nagy terhet jelenthet kis légitársaságok számára az átfoglalás 12 órán belül szintén nem biztos, hogy megoldható, hiszen egy kisebb eh, légifuvarozó sokszor olyan repterek között repül, ahol mondjuk eh, tilos az éli repülés. Aztán a bizottsági javaslat eh, egy másik problematikus eleme az, hogy a törlés, a járattörlés meghatározása nagyon nehézkes, hiszen nagyon nehéz meghatározni, azt a helyzetet, hogyha mondjuk a pilóta azt látja, hogy műszaki problémák merülnek föl, vagy pedig megbetegszik egy utas, és, és valamilyen oknál fogva nem szállhatnak le időben egy reptéren, és az utasok biztonságát veszélyeztetik ezzel, ez problémát jelentett, tehát ezt is meg kell még részletesebben vizsgálni. Aztán eh, nagyon utasbarát a, a, ez a megközelítés, de légitársaságok számára nehéz ö, ö, egyedüli járatok esetében piacbarát megoldásokat kialakítaniuk. Ö, sok esetben akár a visszautat is nehéz lehet garantálni. A charter utak esetében ugye itt vannak olyan fuvarozók, amelyek csak csátajáratokat üzemeltetnek. Kérdés, hogy őket kivegyük-e rendelkezés alól, vagy más irányelv rendelkezésre vonatkozzon rájuk. Aztán a jelentős késések esete, aztán a podgyász kérdése, a, mi az a mennyiség, amelyet még fedélzetre fel lehet vinni, mi tartozik a kézifogyász kategóriába, mi az, ami nem. Aztán hallhattuk a, a vámmentes áruk esetét, amelyeket esetleg már nem tud felvinni az utas a fedélzetre. Sokat beszéltünk már ezekről a problémákról, úgy gondolom, hogy a kötelezettségek, felelősségek kiegyensúlyozása rendkívül ne, fontos, hogy a, a rövid és hosszú távú repülő utak között az arányosság meg tudjon maradni. Fontos az is, hogy az utasokat időben tájékoztassák a járatörlésről, vagy a késésekről, vagy bármilyen más fontos információról a podgyászsal kapcsolatban, és így tovább. Ezek az információk mindenképpen elérhetők kellenek, hogy legyenek még megérkezés előtt, illetve az utast mindenképpen értesíteni kell arról, hogy mi az, amit magával vihet a repülőgépre, és mi az, amit nem szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek, és hát nagyon jó lenne, ha ezt a rendelkezést mindannyian úgy tudnánk kialakítani, ahogy ez mindenkinek jó legyen. Lichtenberger asszony kapja meg a szót négy percben. Rendben. Hát majd, hogy nem feljön az epém, hogyha ezt végighallgatom, hiszen itt úgy tűnik, hogy nem az utasjogokról van szó, hanem a légitársaságok jogairól az utasokkal szemben, amelyeket itt nagy mértékben megerősíteni kívánnak. Pedig hát itt a fordított esetről kellene, hogy szó legyen, hiszen a nagyon rossz bizottsági javaslathoz még hozzáveszünk a légitársaságok javaslatait, akkor végső soron egy óriási problémát fogunk kreálni. Beszéltem én ügyvédekkel, akik azt mondják, hogy eddig valamennyi panasz 80%-a okafogyottá válik az új szabályozások által, azaz az utasok úgy tűnik, hogy ezekben az esetekben nem fognak kártérítést kapni, és úgy tűnik, hogy ők csak zavaró tényezőként vannak jelen az utasszállításban, pedig hát a szolgáltatások őket kellene, hogy szolgálják. Különösen csalódott vagyok amiatt, hogy például a csökkent mobilitású személyek esetében nem látok javítást, pedig itt valóban sürgősen szükség lenne. Ez a légitársaságok néha azt követelik ezektől a személyektől, hogy orvosi igazolást hozzanak a fogyatékosságokról, a mozgásképesség csökkentésére. Ez úgy gondolom elfogadhatatlan. Itt valóban javítani kell a helyzetet, és remélem, hogy a szakbizottság képes lesz erre. Aztán az időbeli tájékoztatás. A legutóbb, amikor késett a járatom, a késésről szóló információt fél órával azután kaptam meg, hogy, hogy el kellett volna indulni a gépnek a mobilomra, tehát egy fél órával később küldték ezt el, hát ez nem sokat segített rajtam, ezt órákig ültem ezen a reptéren. Aztán a Viszmajor megint csak nem került a meghatározás. Ez ugye az általános ürügy, amelyre mindent rá lehet kenni, annak érdekében, hogy ne kelljen kártérítést fizetni, vagy bármiféle más ellátást ne kelljen nyújtani az utasoknak. Még egy személyes megjegyzés is engedjenek meg, különösen bosszantott engem az, hogy az utasokat azzal vádolják gyakorlatilag, hogy, hogy szándékosan um, majd, hogy nem bűnözői szándékkal nyújtanak be panaszt, és hát ez mégiscsak felháborító, mert alapvetően azt gondolom, hogy utasként, olyan utasként, aki sokat utazik, sokat kell, hogy utazzon és repüljön, mindig ki, ki van szolgáltatva a légitársaságoknak. Hát az ember ö, nem maga választja ezt meg, hogy utazzon-e vagy sem sok esetben. Hát én 15-szer már nem is nyújtottam be panaszt, mert előző esetekben nem is válaszoltak a megkereséseimre. Én azt gondolom, hogy és ezt most nagyon komolyan gondolom, az utasok jogait javítani kell, nem pedig felhigítani és rosszabbá tenni a helyzetüket. Nem lehet az, hogy két-három órára, öt órára tesszük a késés után járó kártérítést, a Viszmajor szürkezónáját meghagyjuk. Hát itt tényleg nagyon sokszor ezeket a szürkezónákat használják, és ez a fajta megközelítés rendkívül problematikus, amit itt láthatunk. És az, hogy mi ez is túl kevés, amikor már mondom, a 80%-a lehetséges panaszoknak eltűnő az új szabályozásnak köszönhetően, hogy a, ezen felül már eh, tényleg a, a, eh, nem tudom megérteni a további követeléseket, tehát itt az európai mobilitásról van szó, szóval ez nem öncélú, ez a, a, az én kemény szavaim, elnézést kérek ezért, de hát itt olyan kijelentések hangoztak el a légitársaságok, a légifavarozók részére, amelyek hát igencsak kemény kijelentések voltak Egy bírónak mondjuk gazdasági szempontból kellett volna mérlegelni az adott e, esetet, tehát akár jövedelmi igazolást kellett volna benyújtani az utasnak ahhoz, hogy aztán kártérítést kapjon hogy lehet, hogy nem is kap egy, egyik másik utas semmiféle kártérítés, hogyha olyan jövedelme rendelkezik, hát az igencsak problematikus. És most valóban önökhöz szólnék, ez az utolsó mondatom, arra kérném önöket, hogyha itt ugye azért itt monopól helyzetbe hozták magukat Európán belül, tehát hogyha ha az utast kívánjuk középpontba helyezni, akkor ezen a területen a hozzáállásukat meg kell változtatni. Sajnálom, hogy az eszmecsere során már nem tudok itt maradni, de egy másik szakbizottságban sajnos jelen kell lennem, hogy egy másik ügyet képviseljek. Köszönöm szépen. Foster asszony, négy percben. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy most abba is hagyhatnánk, és hazamegyünk, mert nem tudom, hogy ki akar még az elkövetkezendő években repülni, ha akár regionális repülőtereket veszük figyelembe, és nagyon sajnálom a fogyasztóvédelmet képviselő kollégákat, a az életem során én is hosszú időn keresztül foglalkoztam fogyasztóvédelemmel, és találkoztam számos esettel, amikor nem megfelelően képviselnek személyeket. A vállalatok általában azért maradnak talpon, mert jó szolgáltatást nyújtanak. Hogyan tudunk megbírkozni olyan helyzetekkel, amelyek kívülesnek a normalitás köréből? Hogyan kezeljük a fogyasztókat. Most teljesen mindegy, hogy áruvásárlásról vagy szolgáltatásról van szó. Azt kell biztosítani, hogy a pénzükért megfelelő ö, értéket kapjanak. És ez mindkét félre kötelezettségeket ró, aki a szerződést megkötötte vannak bizonyos dolgok, amelyeket elismerek, és eh, nyilvánvalóan a légitársaságok feladata az egyértelmű tájékoztatás, a eh, megfelelő podgyászkezelés, ha ezt nem maga végzi, akkor az alvállalkozó esetében is biztosítani kell, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtson. És eh, talán már megtörténtek az első lépések. Kriszl asszonyhoz, ugyanis nekem is el kell mennem egy pár percen belül, lehet, hogy jövőre, akiket megválasztanak, inkább átúszik a csatornán, vagy biciklin közelíti meg a parlamentet. Nem tudom, hogy mi a választék a fogyasztók számára gyakorlatilag sok esetben nincsen más, mint hogy regionális légitársaságokat kell igénybe vennünk, és nem csak a fő központi légi kikötőket. És nyilvánvalóan nem akarunk senkit sem kiszorítani a piacról. Tehát valamilyen gyakorlati megoldást kell találni. Jó jelentés született, a bizottság is jó felvetésekkel élt, ugyan néhány pontot kértünk tisztázni, ami pedig az üzemeltetőket illeti, elhangzottak példák, például az összekapcsolások. Én nem szeretném, hogyha ez bármiféle módon is veszélybe kerülne, hiszen ez rendkívül kényelmes, évek óta kényelmes megoldás, az ember többi áraton egy-egyel tud utazni és nyilvánvalóan az szörnyű lenne, hogyha, és egy nagyon szerencsétlen megoldás, hogyha az utasoknak ismét be kellene csekkolniuk a repülőtereken. És egy hatást nem vettek figyelembe, és lehet, hogy ez csak a következő nap jelentkezik. Úgyhogy ezeket mind figyelembe kell venni. Ami pedig a charter piacot illeti, ők nem törölnek járatokat, ez teljesen igaz, hiszen esetenként nagyon különleges helyekre utaznak, tehát az egyéb légistársaságokhoz képest ezt is végig kellene venni, és a 261-es rendelet vagy a szervezett utazásokról szóló irányelv között kellene dönteni. Végül pedig a nem megjelenésre vonatkozó szabályok. A zöld lobby is állandóan mögöttünk kardoskodik. Ha én például egy oda-vissza útra szóló járatot veszek, akkor ez úgy kell, hogy érvényes legyen. Tehát itt a légitársaságokat épp úgy terheli felelősség vagy kötelezettség, mint a fogyasztókat. Érdekes dolgok hangzottak el, és a bizottság is szerintem nagyon jó erőfeszítéseket tett bizonyos területeken. Minden esetre valami egészséges egyensúlyt kell megtalálnunk, semki nem akarja a légitársaságokat bezárni, vagy csődbe juttatni. Minden esetre olyan megoldásokra van szükség, ami a munkahelyeket is biztosítja, illetve a fogyasztók számára megfelelő választékot biztosít a repülésben. Köszönöm szépen, Benyan úr két percben. Köszönöm szépen. Néhány dolgot gyorsan azt hiszem, hogy az ágazat és az utasok jogai között méltányos egyensúlyt kell húznunk, de van egy-két terület, amit alaposan meg kell vizsgálni, például a hub and spoke, vagy az átfoglalások kérdése. Ezeket most nem akarom külön kiragadni. Én magam is felvetettem néhány kérdést. Teljesen jogos, különösen a fapados légitársak esetében, hogy a kézi podgyászra valamilyen szabályt alkalmaznak, de ennek észszerű szabálynak kell lennie egyelőre akik úgymond könnyen utaznak, fizetik a legnagyobb árát ennek az egy podgyász szabálynak, ugyanis egy ilyen könnyen utazó, vagy kevés podgyászal utazó hölgy például akár még a kézitáskáját sem viheti fel a fedélzetre, hogyha a mérő keretben nem fér bele a táskája. Ami pedig a csatlakozásokat és az átirányítást, átfoglalást illeti, ezt mi magunk is megvizsgáltuk. Miért nem lehet például a jegyet megvenni a vonatcsatlakozásra is, tehát a Charles de Gaulle repülőtértől a TGV-re is, mondjuk Strasbourgba. Itt egy olyan helyzet is kialakulhat, ahol tíz órán keresztül kell utaznom, anélkül, hogy bármiféle kártérítés kapjak. Tehát az ilyen többszörös átfoglalásra is lehetőséget kell tenni. Hogyha valaki mondjuk ugyanaznap akar visszarepülni, és öt órás késés szenved már az elején egy egyórás találkozóra menve, akkor ez már gyakorlatilag az egész napját tönkretesz, illetve az utazásának az egész célját. Ami persze a technikai, műszaki problémákat illeti, nyilván erre mindig lehet hivatkozni. A túlfoglalás egy család esetében, még ha különböző repülőtérről érkeznek is, ha az egyik késik, és a másik, a többiek odaérnek, akkor gyakorlatilag az egész csoportot él, érinti ez a probléma. Szánálóval azt mondja, kérem mindenki egy percre korlátozza magát. Pro velice zajímavá Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy rendkívül érdekes egyórás prezentációs sorozatot hallgathattunk meg. Nagyon sok minden elhangzott már, ezért engedjék meg, hogy csak néhány megjegyzéssel éljek. Véleményem szerint részletesen végig kell gondolnunk a rendkívüli körülmények kérdését, az egycsomagos szabályt is, a csatlakozó járatok és a utas tájékoztatás témájában úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések. Nagyon fontos a fontos tájékoztatás biztosítása, de oly mondom, hogy mielőtt az utas kimegy a repülőtérre, akkor megkapja a tájékoztatást. Sokszor mondjuk kisgyerekes családok is nehéz helyzetbe kerülnek, hogyha ez nem történik meg, és nem időben. Utolsó megjegyzésem, abban azért csalódtam, hogy nem nem történt előrelépés, a légitársaságok fizetésképtelensége esetén alkalmazandó szabályok, illetve a kollektív panasztételi lehetőségek tekintetében. Alexander képviselő, köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy most az utasjogok kérdését a többi közlekedési mód esetén már lezártuk, a, most következik utolsóként a légi utasok jogának a kezelése. És a válság az nem lehet ürügy arra, hogy visszalépjünk, sőt, az öt, összes többi szektorban is előrelépés történt, modernizáltuk a feltételeket, a szabályokat, az utasjogokat javítottuk, az összes lehetőséget figyelme vettük. És most pedig a légi utasok jogaival foglalkozunk, itt is modernizálásra van szükség, nem tehetünk meg azt, hogy visszalépjünk. Megértem, hogy itt ennek a témának a legnehezebb kérdése. Ugye mindannyian utasok vagyunk, rendszeresen igénybe veszünk légitársaságokat, Brüsszelbe jövünk, Strasbourgba megyünk. Mindannyiunknak vannak pozitív és negatív tapasztalatai is a utasjogok tekintetében. Méghozzá nem is annyira különleges vagy rendkívüli események esetén, hanem rendszeresen ismétlődő helyzetekről van szó. Van, amikor ez érthető, és hozzá tartozik a játékszabályokhoz, de azért azt is el kell mondani, hogy bizonyos légitársaságok sokszor visszaélnek a helyzetükkel, és hát nem megfelelően bánnak az utasokkal, ezt így kell, hogy fogalmazzam. A bizottság próbál megoldást találni a kérdésekre, próbálja figyelme venni a válság kérdését is, parlamenti képviselőként persze mi sem vagyunk bolondok, nem ragaszkodunk el a valóságtól, de azért nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy itt most az utasjogokról van szó, és az utasok helyzetét kell figyelnünk. A, az európai utasok nagyon lelkesen fogadták azt a lehetőséget, hogy könnyebben utazhatnak az Európai Unión belül és így könnyebben tudnak például elmenni nyaralni egy másik Európai Uniós országba. De azért, mert most válság van, azért a jogok és a minőség kérdéseiben nem léphetünk vissza. Szeretném hangsúlyozni a tájékoztatás témáját, hiszen bizonyos társaságok, bizonyos légitársaságok esetében az, hogy nem megfelelően bánnak az utasokkal, annak egy része az, hogy nem megfelelően tájékoztatják őket. Következő hozzászóló két perc. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok problémával foglalkoztunk, de van egy olyan kérdés, amivel szeretnék külön foglalkozni, ez a túlfoglalás. Ugye, amikor megveszünk egy jegyet, akkor ez egy szerződés, és kifizettem azt, hogy van egy hegyem, van egy helyem, az meg bizonyos járatom. És szerepelnek pontosan azok a feltételek, hogy mikor lehet törölni ezt a jogot, de a légitársaság esetében nincs ilyen jog, úgyhogy szerintem ez büntetőjogi eset, hiszen ugyanazt a tárgyat kétszer eladja a légitársaság. Hát ez valami olyasmi, amit nem csak titani tit, kell, hanem szankcionálni is kell, ez kétségtelen. És ez az irányelv a megfelelő hely erre, hiszen ez egy közös jog kérdése, egy semmilyen kereskedő nem teheti ezt meg, úgyhogy a légitársaságok sem. A légitársaságok például a slotokat használják ilyen esetben, de én személy szerint úgy gondolom, hogy nagyon szigorúan kell fölépni az ilyen esetekben. Köszönöm végül. Én is szeretnék hozzászólni. Köszönöm, csak részemről szeretném elmondani, mi az, ami számomra világossá vált a ma délután folyamán. Ez az, hogy a jelenlegi szabályozás nem csak, hogy különbözőképpen érint a különböző légitársaságokat, hanem hogy szükség van a reformra. Vannak olyan légitársaságok, amelyek betartják a szabályok, míg mások egyszerűen um, nem sokat adnak ezekre a rendelkezésekre. Ahogy a, a, a képviselők felvetették azokat a pontokat, amelyekre oda kell figyelni. Ajala Szender asszony is említett egy pontot, ez pedig az, hogy a reptereken nem csak a személyzet, hanem a podgyászkezelők és a többiek is egyáltalán semmit sem tudnak ezekről a rendelkezésekről, nem ismerik az utasok jogait. Talán néhányan már hallották a történetemet, amikor Manchesterben fegyveres rendőröket küldtek rám, pedig csak a jogaimat szerettem volna egy árattörlés esetében érvényesíteni. Ez Bász úr nem az ön légitársaságot, de a charter üzemeltetők egyikéről van szó. Ez igencsak keserű szájízt hagy, hagyott nálam is, de más képviselők esetében is sokszor történt ez. A saját választó körzetemben is sok ilyen panasz kerül benyújtásra, de a legtöbb az nem az ilyen átszállásos esetre vonatkozik, hanem egyik A pontból B pontba történő repülés esetén merül fel a panasz. Lehet, hogy vannak más esetek, de ez a helyzet. És azt mondja, és egyetértek abban, hogy hát ott van a szervezett utazásra vonatkozó elv, ahol nem jár kártérítés bizonyos uh, késősekért, de hát azok, akik a repülőn ülnek, azok akkor is fontos, hogy kártérítést kapjanak. Ez az a helyzet, amely a legrosszabb. A képviselők nagyon pontosan meg fogják vizsgálni, hogy mi az, ami visz majornak számít. Ez az érzésem legalábbis hozzászólásokban. Van néhány pont, ahol úgy látjuk, hogy a bizottság előrelépést tett, de még mindig nem ment elég messze a javaslatában, ez tehát az elnöki értékelés ennek a délutánnak. Nagy érdeklődéssel várom a következő vitákat. És most záró megjegyzések először a bizottság részéről, és aztán végül az előadó is szót kap. Bizottság, Kolszon úr, kíván-e bármit is hozzáfűzni mindehez? No, Mr. Chairman, Thank you. Nem, elnök úr. Köszönöm szépen, nem. Úgy gondolom, hogy a helyesen mérte fel a helyzetet, Bak előadó úré tehát a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy érdekes délutánt élhettünk meg a különböző hozzászólásokkal, és tulajdonképpen már a helyes következtetéseket le is vonta, elnök úr. Én a részemről már a bevezetőmben néhány pontot kiemeltem és eh, nem tudom, van egy ilyen adottságom, hogy előre lássam, hogy mely pontok fontosak, nem tudom, ez honnan jön, de ez, ez van úgy látszik érzékem, hiszen a megfelelő pontokat emeltem ki. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nem megy még elég messze a bizottsági javaslat. Szenalova asszonynak, és szeretném elmondani, hogy a fizetésképtelenség szabályozását még erősíteni kellene, illetve a definíciók, a meghatározások, az illetékességi körök meghatározása, a felelősségi körök meghatározása még teret hagy arra, hogy a repterekkel és a légitársaságokkal ezt pontosítsuk, ki miért, milyen tájékoztatásért, információkért felel. Aztán ott vannak a csökkent mozgásképességű személyek, a fogyatékkal élő személyek, itt is úgy gondolom, hogy világosabb meghatározásokra van szükség. Vannak olyan pontok, amelyeket üdvözöltünk, igen, én is üdvözlöm például a készenléti terveket, ez számomra is egy fontos pont. Az, hogy most a részleteiben ez hogy néz ki, hát ezen még dolgoznunk kell. Különböző hozzászólókkal egyetértek abban, hogy ez az öt órás időtartam nagyon sok esetben a helyzet rosszabbodását, romlását jelenti. Úgy gondolom, hogy a bíróság ítéleteket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezt nem tette a bizottság sem, de ugyanakkor megpróbált az európai bíróság jogi értelmezését tiszteletben tartani, de és sok esetben az ítélet figyelembevétele ellenére sem követte valamennyi előírását vagy ajánlását, például a podgyászok esetében sem, de ugyanakkor úgy, úgy érzem, jól sikerült ez a délután, fontos pontokat hallottam például az IMKO szakbizottság részéről, és köszönet az árnyék előadóknak, és köszönet mindenkinek ezért a délutánért. Inyó Réren. És akkor most a szakértőknek megadnám a szót, kérem, hogy röviden, egy-egy percben. Faux eh, úr, egy percben. Vernon asszonyra reflektálnék a tartalék tervekkel kapcsolatosan, ezek valóban indokoltak. És nagyon fontos, hogy a felelősségi köröket is elhatároljuk, meghatározzuk ezekben a tervekben. Ki miért felelős az utas jogok kapcsán? És a légitársaságoknak helyi képviselőket kell biztosítani, hogy az utasok problémáit kezeljék. Deszmet asszony, köszönöm szépen, Simpson úr. Egy dolgot szeretnék csak hozzátenni. Számos aggályt hallottam az öt órás határidőre vonatkozóan. Az öt óra mindenféleképpen fontos a légitársaságok számára, hogy a késést valahogy kezeljék, és megpróbálják ismét üzemképes állapotba hozni a járatot. Az öt óra a küszöbb érték, a hosszú késések esetében is, amin túl igényel élhet, vagy joggával élhet az utas. Ugye az utasok érdekét is szerintem az szolgálja, hogy a légitársaságok megpróbálják a késés okát orvosolni, és nem az, hogy töröljük a járatot, illetve hogy feltétlenül kártérítést fizessünk egy bizonyos időn belüli késés esetén. arra úr, köszönöm szépen. Nincsen hozzáfűzni valam, köszönöm szépen. Handan eh, úr, röviden csak eh, mi maximálisan támogatjuk eh, az elhangzottakat, illetve a BEUC képviselőjét is, ami a késések esetén fizetendő pénzügyi kártérítést illeti, szerintem a kérdés önmagából fakad, mert a válasz a kérdés önmagából fakad, hogyha a légitársaságnak kártérítést kell fizetnie, ha nem tud alternatívát találni, akkor nyilvánvalóan a törlés mellett dönt, mert ezzel a kártérítés mértékét csökkentetés. Ez semmiféleképpen nem szolgálja a fogyasztók érdekét, akinek az alapvető célja az, hogy elérjenek a céljukhoz, és nem az, hogy töröljék a láty- járatukat. Bárszor, a fogyasztó a közép pont minden tevékenységünk esetében, ha nem fogyasztók, utasok, akkor mi sem tudnánk működni. Tehát nyilvánvalóan a jogaikat tiszteletben kell tartani. A vitát egyrészt az ágazat érdekei, másrészt a fogyasztók érdekei határozták meg. Szerintem ez így nem helyes. A fogyasztók közül van egy kis csoport, akiknek valahogy sérül az érdeke, de a többségnek nem. Másodszorban a vita nagyon gyakran egy félreértésre alapul. Amikor a kártérítési jogról beszélünk, akkor egy maximumról vagy egy rögzített összegről beszélünk. Ez nem igaz, mert egy minimális összegről beszélünk, amire mindenféleképpen jogosult az utas. És hogyha ennél nagyobb a kára, akkor akár a Montreali Egyezmény alapján, akár a Package Travel, tehát a szervezett utazás irányelv alapján magasabb kártérítésre is jogosulhat, jogosult lehet. Kerszla asszony, én csak annyit szeretnék említeni, hogy a fizetés képtelenség, a végrehajtás és a bírósági eh, téletek tiszteletben tartása a három eh, kulcsfontosságú kérdés. És minden eh, légitársaságnak, minden cégnek ugyanazokat a szabályokat kell betartania. Végezetül pedig Pachlasszony, köszönöm szépen, röviden Foster asszony által felvetett megjegyzésre szeretnék reagálni. Szerintem a legfontosabb a világított le, nevezetesen, hogy a szerződő feleket, mindkettejüket terheli kötelezettség. Ezeket a kötelezettségeket nagyon gyakran nem tartják tiszteletben a légitársaságok, mint ahogy a példákból is hallottuk, és teljesen megdöbbentő, hogy ennek az ágazatnak nem kell ugyanazt a méltányossági vagy tiszt mentességi szabályoknak megfelelnie, mint más ágazatoknak. Itt vannak bírósági ítéletek, és nagyon gyakran előfordul, hogy az IATA még mindig olyan alvállalkozókat ajánl, akik egyébként már, akiket már elmarasztaltak. Nagyon fontos most itt a lehetőség, hogy a szabályokat megfelelően alakítsuk ki, és a végrehajtásnak is megfelelőnek kell lennie. Köszönöm szépen, nagyon sok időt töltünk azzal, hogy hogyan kezeljük a kérdéseket. De ugye mindennek csak akkor van értelme, hogy a végrehajtás is megfelelő, és ez pontosan egy olyan terület, ahol nagyon nagy várakozásokkal nézünk a végrehajtás elébe. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy eljött, hogy megosztotta a szakbizottsággal a véleményét. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság tagjainak is. Határidők. A szeptember 16-17-én fogjuk megbeszélni a jelentéstervezetet, határidő a módosító indítványok benyújtására október 3-a, módosítani indítványok megtárgyalása november 4-i 5 -e ülésünkön, a közlekedési szakbizottságban a szavazásra november 14-én kerül sor plenárisra, hát még nem tudjuk, hogy mikor kerül a plenárisra, de valószínűleg januárban, 2014 januárjában a, a jelentés tervezett megvitatása, még egyszer mondom, szeptember 16-17-én lesz. Köszönet mindenkinek, köszönet az előadónak, az árnyék előadóknak a folyamatos munkájukért, és most viszont egy zárt üléssel folytatjuk a oldalú egyeztetésekről fogunk szólni, úgyhogy kérem, hogy akinek nincs joga itt lenni, hagyja el a termet.